Le président de la République de Haïti. Haiti köztársaság elnöke. Können wir mir meinen Rednerpult hier hinstellen? Liebe Kolleginnen Kedves kollégák! Tisztelt államelnök úr, Mártelli úr! Az Európai Unió Haitihez fűződő kapcsolatai, államelnök úr, rendkívül jelentőségűek számunkra. Az a súlyos földrengés, amely 2010. január 12-én megrázta Haitit, és amelynek több mint 220 ezer ember esett áldozatául, és 1,7 millióan veszítették el otthonukat következtében, soha nem látott nemzetközi szolidaritást váltott ki, főként az európaiak körében is. Az Európai Unió átfogó humanitárius segítségnyújtást és fejlesztési segélyt szervezett meg Haiti újraépítésére. 2010 óta az Európai Unió a legfontosabb donor a Haitinak nyújtott segítségnyújtás körében. Miközben az önök országa továbbra is küzd, illetve küzdött a földrengés súlyos következményeivel, az idén újra természeti csapások sújtották azt. Az Isaac és a Sandy orkánok ismét csak halált és pusztulást okoztak az országban, aminek rendkívül súlyos következménye volt a lakosság ellátása szempontjából. Tisztelt elnök úr, tisztelt Mártelő úr, a parlamentünk mindig is síkra szállt azért, hogy az Európai Unió szorosan együttműködjön a haiti hatóságokkal és segítse az önök országát. Mi segíteni akarunk önöknek. Segíteni akarunk az önök országának abban, hogy gazdaságilag és politikailag stabil országgá váljon, olyan országgá, amely képes önmagát ellátni, és amely önmaga is hozzájárulhat ahhoz, hogy hosszú távon és fenntarthatóan csökkentse a szegénységet az országban. Az ön elnökségével azt a reményt kapcsoljuk össze, hogy egy fenntartható, stabil demokrácia jön létre, és stabil, stabilitás alakul ki az országban. Az önök előtt álló kihívások, Márteli elnök úr, hatalmasak. És higgye el nekünk, mi tudjuk, és ezt a tegnapi vita is megmutatta a parlamenti szakbizottságokban, tudjuk, hogy mennyire drámaiak azok a kihívások, amelyek előtt önök állnak. Három évvel a katasztrófa után továbbra is 370 ezeren várnak arra Haitiban, hogy emberhez méltó lakhatás biztosítsanak a számukra. Mivel emberhez méltatlan körülmények között élnek jelen pillanatban, ezért ez egy rendkívül jelentős célkitűzés. Az újjáépítés folyamatát logikus módon a lehető leghatékonyabban kell megszervezni. Minden eszközzel harcolni kell a szegénység ellen az országban, és a demokrácia szükségszerű megerősítése és a jogállamiság szempontjából fontos reformokat véghez kell vinni, főként az igazságügy területén. Szeretném hozzáfűzni tekintettel az Európai Unió költségvetéséről szóló vitára, hogy nekünk gondoskodnunk kell arról, hogy nemzetközi kötelezettségvállalásainknak a továbbiakban is eleget tudjunk tenni. Különösen tekintettel az önországára be kell tartanunk ígéreteinket, és a haiti lakosságnak továbbra is szolidáris módon segítséget kell nyújtanunk. Az ön ambiciózus reform terve végrehajtása során számíthat az Európai Parlamentre, mint, parlament, mint partnerre, de ez a parlament harcolni fog azért is, hogy azok a pénzügyi eszközök, amelyeknek az Európai Uniónak szüksége van arra, hogy betartsa többek között a hajtinak tett vállalásait, hogy ezeket a pénzügyi eszközöket biztosítani tudja. Ezért a harc az ambiciózus európai költségvetésért, harc azért, hogy garantálni tudjuk, hogy a szolidaritás alapján tett ígéreteinket be tudjuk tartani. Örülök annak, hogy most megadhatom önnek a szót, államelnök úr, és még egyszer szeretettel üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben. hier auch mal einer yes. yeah. Monsieur le Président. Elnök úr, parlamenti képviselő urak és hölgyek! Nagy megtiszteltetés országom számára, hogy itt a Strasburgi parlamentben fogadnak engem. Köszönetet szeretnék önöknek mondani ezért. Parlamenti képviselő urak és hölgyek! Én ide a hitvallásunkat bemutatni jöttem el, ugyanez, amely az önöké is volt amely lehetővé tette önök szemre a dicsőséges 30-as éveket, amely talpra állította önöket a második világháború után. Ugyanaz a szellemiség, amely ledöntötte a berlini falat, amely Paul Henry Spack gondolkodásmódját is ösztönözte. Ellátogatok ide önökhöz, hogy elmondjam, hogy a szélviharok, tengeri viharok, halálesetek ellenére Haiti továbbra is talpon van. Lassan, de biztosan Haiti talpra el. Ez az a jó hír, amelyet én most megosztok itt önökkel. Ez az irányváltás, nos ezt lakosságunk, népünk bátorságának, kormányunk elkötelezettségének köszönhetjük, és ehhez társítjuk természetesen Európa cselekvő együttműködését, amely a legfontosabb valamennyi közül. Ezért köszönetet szeretnék önöknek mondani. Látom itt egy barátság jeleit, amelyet a történelem kovácsolt. Egy olyan barátságét, amely bizonyosan nem hagy minket közömbösen a pénzügyi válsággal szemben, amely önöket fenyegetve minket is hasonlóan érint. Meggyőződésem, hogy az egységes Európa, tehát a még erősebb Európa megfelelő megoldásokat fog találni gazdasága talpra állításához. Meggyőződésem, hogy egyetlen recesszió sem állandó. Az az idő, ameddig egy válság eltart, az attól függ, hogy milyen helyreállítási intézkedéseket hoznak, illetve ezek milyen gyorsak és bölcsek. Mário Drágitól kezdve Krisztin Legardig, csak őket említve, önök a földgolyó legjobb koponyáival rendelkeznek, ami lehetővé teszi a válság elfolytását, illetve elkerülését de itteni jelentés, jelen, jelenlétem különösen azért van, mert szeretnék önöknek köszönetet mondani bőkezésségükért és szolidaritásukért, és emlékezni, emlékeztetni szeretnék arra, hogy egyetlen ország sem tudott kilábalni a szegénységből alamizsnán élve. Bizonyosan Haitinek még szüksége van segítségre de a haitieknek különösen termelő munkára, kereskedelmi kapcsolatokra és közvetlen beruházásokra van szükségük. Haiti Amerika kapujánál található. Észak-Amerika kapujánál, amely újra elkezd növekedni, és Dél-Amerika kapujánál, amely ezúttal nem került válságba, és továbbra is növekszik. Haiti stratégiai platform, egy a beruházások szemére kedvező környezet, egy ugródeszka, amely lehetővé teszi az európai vállalkozások számára, hogy részt vegyenek az ország újjáépítésében, és egy stratégiai előörsöt alakítsanak ki maguknak a régióban. Haitinek kikötőkre, repülőterekre, közutakra, elektromos erőművekre és szállodákra van szüksége. Haiti földje termékeny, és könnyen újra el tudja kezdeni népe táplálását, a többletet pedig exportálni tudjuk. Haiti éghajlata és földrajza semmilyen sem hasonlítható, több ezer kilométer fehér homokos strandunk van, és egy olyan természet, amely még nagy, mértékben érintetlen és felfedezetlen. Forlibertétől Kájáig, Gonaivtól Miragoánig Országunkban nagyon sok mélyvízű kikötő van, amelyek természetes védelmet élveznek. Lakosságunk fiatal, bátor, dolgos. Ma azért jöttem el ide, hogy bemutassam önöknek ezt az országot, felhívjam önöket, és ösztönözzem önöket arra, hogy használják ki ezen ország legjavát és a beruházási lehetőségeket is, melyek rendkívüliek. Kérem dolgozzanak együtt velünk, hogy sikerüljön helyreállítani pénzügyi önállóságunkat, és vissza tudjunk térni a nemzetközi pénzügyi piacokra. Azért vagyok itt, hogy további szabadkereskedelmi megállapodásokat tudjunk kötni önökkel. Kérem, működjenek együtt velünk, hogy intelligens és jövedelmező projekteket tudjunk kifejleszteni. Azt kérem önöktől, hogy működjenek együtt velünk, annak érdekében, hogy együtt megtaláljuk a legjobb eszközöket ezek finanszírozására. Nagyon sok olyan nyugállományban lévő professzoruk van, akik szeretnék szeretnének részt venni világunkban, egy sokkal igazságosabb világban. Kérem, küldjék el őket hozzánk, és vegyenek részt fiatalaink és oktatóink képzésében járuljanak hozzá, hogy velünk együtt megváltoztassuk a történelmet, a történelmet, amely emlékeztet kapcsolatainkra a Spanyolországgal, Angliával, Franciaországgal, Olaszországgal és Lengyelországgal. A közelmúlt történelme pedig arra utal, hogy 1940-ig kereskedelmi kapcsolataink voltak Németországgal, és a történelemre is utalnék, amely megmutatja, hogy mit tesz most az Európai Unió az afrikai, karib-tenger térségi és csendes-óceán térségi országok érdekében a fejlesztési együttműködés céljából. Európa büszke lehet a világban elfoglalt helyére, karizmájára, meggyőződéseire, eszméire, azokra a válaszokra, amelyeket a földgolyó problémáira adott, a saját kezdeményezéseire és arra a szerepre, amelyet a feltörekvő országokban játszik. Az európai fiatalságnak tudnia kell, hogy a fejlődő országok számítanak rá. Európa nem zárkózhat magába, bőkezűsége és intelligens választásai majd egy testvérébb, egy egyenlőbb, gaz, erkölcsösebb környezetbarátabb és bizonyosan demokratikusabb és toleránsabb világot eredményeznek majd. Haiti ma ezen barátságra támaszkodva elkezdi munkáit, a régi kliséket eltörölve, az alulfejlesztés börtönéből kitör, a régi démonait elhagyja, és harcol a dezertifikáció ellen, amely fenyegeti, megnyílik a világ előtt. Nos, tehát másfél éve, hogy kormányom ezen dolgozik, néha problémákkal, de senki sem tagadhatja a jó szándékunkat. Még ebben az évben is itt különböző erősségekkel sújtott lettek az iszek és szendi hurikánok, amelyek nagyon súlyos megpróbáltatást jelentettek számunkra újfent emberi életek, a betakarítás, a lakások, a jószág szenvedte meg mindennek a kárát. És újfent a nemzetközi közösség kész volt arra, hogy segítsen minket, hogy megmentse az életeket és újjáépítsen nálunk. Egyszer majd meg kell törni ezt az ördögi kört, egy új fejlődés útjára kell lépnünk, ez az, amit teszünk, és ez az erőfeszítés, amely Haitit majd talpra állítja. Haiti talpra fog állni, mert uh, most már tudatában vagyunk a haiti föld sérülékenységének, amely már most is jelentős, és ez a következő években még csak növekedni fog, ahogyan az Antilleg térségében bejelentett éghajlatváltozás előre halad majd. Ha itt talpra áll, mert elkötelezetten dolgozunk egy másik időkeret mentén a megelőzés ez, és ezen a területen a megelőzés nem más jelent, mint a területrendezést. A területrendezés az azt jelenti, hogy az országot kevéssé sérülékenyé tesszük, itt a talajt megvédjük az erdőírtástól, az eróziótól, a rendezetlen urbanizációtól, a pusztítástól. A területrendezés az azt is jelenti, hogy elkerüljük, hogy az éghajlati katasztrófák több millió dollárba kerüljenek, és egy elfogadható ö, életkeretet, életkörülményeket teremtünk a haiti lakosság számára. A kormánynak megvannak az eszközei a területrendezés valósága változtatásához. Ezek az eszközök egyrésztről a Geospaciális Nemzeti Központ, amelyet önök, az Európai Unió és a SZIAT, a miniszterközi területrendezési bizottság támogat, amelyhez önök is hozzájárulnak, ezért köszönetet mondok önöknek. Ezt szeretném önöknek mondani, hogy a kormányom ezt teljes mértékben kihasználja majd, hogy felépéseit megvalósítsa, és kézjegyét ott hagyja az Európa, a haiti térségben. Láthatják, hogy ezen a területen a Vén Európa több mint egy partner számunkra, ahogyan nálunk mondják, Európa úttörő szerepet vállal ezen a területen. Továbbra is inspirálja a változásban lévő világot, ahol az államok önálló cselekményei át kell, hogy adják a helyüket a regionalizációnak, ki kell alakítani a javak és a személyek szabad mozgásának térségeit, és egységes hangon kell szólni, kölcsönösen támogatni kell egymást, úgy, hogy közben azonosságtudatunkat megőrizzük. A Karibi régió, a nagy és kis Antillák, amelyhez minden ország csatlakozik, az egy nap független államok valódi uniójává válhat, és ebből minden hasznot le tudunk majd aratni, amely geostratégiai rendkívüli pozíciónkból származik. Nem csupán a stabilitás, hanem akár a béke ára ez a világban. Itt vannak az új fejlesztési ösztönzők egy olyan kontextusban, amikor minden szereplő kötelezettséget vállal a béke, a szabályok és az igazságszolgáltatás megőrzése érdekében. Az EU-ban, az Európai Unió az afrikai, karib térségi és csendes óceáni országoknak nyújtott támogatása keretében hozzájárul ezekhez a célokhoz, és az Európai Fejlesztési Alapban a regionális integráció fejezetében szereplő támogatások jelentősebbé válnak, és hozzájönnek ez a kezdeményezéshez. A mai hajti hozzájárul ehhez tudatában annak, hogy mi a helye, a súlya és szerepe a régióban, ugyanakkor tudatában vagyunk hiányosságainknak is. Értékeltük késedelmeinket, úgy döntöttünk, hogy már nem ostorozzuk magunkat, és inkább megpróbáljuk megszüntetni ezeket a hiányosságokat. És meg is fogjuk ezeket szüntetni minden nap egy kicsit ö, még inkább. Ez biztosan nem egy 100 méteres gyorsfutás lesz, hanem inkább egy ö, akadályfutás. És Európa ezen a területen is inspirál minket, mivel egyes tagállamait 50 évvel ezelőtt a háború kivéreztette, és most a pénzügyi válság ellenére még mindig szolid alapokon állnak, amelyek lehetővé teszik majd, hogy egy nap újra talpra álljon Európa. Európa talpra állása attól is függ, hogy az államháztartásokat átlátható módon kezelik, ezeket észszerűen használják, az igazságszolgáltatás megfelelően működik, az oktatás, úgy szintén, valamint a lakosság munkakedve az egyes gazdaságok helyreállításában úgy szintén döntő. Az eredményeknek, sikereknek nincsenek határaik. A mandátumom foglalkozik a lakosságunk iskoláztatásával, harcolni kívánunk a korrupció ellen, létre akarjuk hozni a jogállamiságot, és úgy vélem, hogy meg lesznek majd mindennek az eredményei. Már majdnem két éve, hogy több mint egy millió gyermek, akik magukra voltak hagyva, ők térítésmentesen bekapcsolódtak az oktatási rendszerbe, és mindez csupán az államháztartási források erőfeszítésének volt köszönhető. A talprási erőfeszítés azt is jelenti, hogy már több mint egy millió hajléktalannak adtunk új lakást, amely egyrészt az önök adófizetői erőfeszítésének is köszönhető. Szeretném kifejezni hálámat önöknek ezért, és biztosítani szeretném önöket arról, hogy a szolidaritásuk nem volt hiába való, és ezen szolidaritás valódi haszonélvezői a legsérülékenyebb rétegek voltak. A jogállamiság arra figyelmeztet minket, hogy kívánalmaink megvalósulnak, az intézmények hiányosságait megszüntettük, az alkotmányt módosítottuk, elfogadtuk, és gyengeségei ellenére elfogadtuk azt. A bíróság megerősödött, az alkotmánytanács, az igazságszolgáltatás működik, a választási tanács létrehozása folyamatban van, a szenátus egyharmadának megújítására irányuló választásokra sor kerül, a polgári szabadságjogok megvalósulnak, a sajtó szabadon fejezi ki véleményét, az ellenzék, ellenzék pedig még inkább. A korrupció teret veszít, és a banditizmusra a szervezett bűnözés már nem talál védelemre. Lassan, de biztosan az igazság szolgáltatás igazságosabbá válik. Az emberi jogokkal kapcsolatosan aktívan dolgozom annak érdekében, hogy ratifikáljak mandátum alatt megállapodásokat és egyezményeket, amelyek bizonyos bűncselekményeket elévülhetetlenné tesznek. Ugyanezen fejezettel kapcsolatosan mandátumom alatt és az önök együttműködésével az egészséghez, munkához, esélyegyenlőséghez, a nemek közötti helyes egyenlőséghez, illetve a kiskorúak védelmihez való jog valósággá válik. Ennek első jelei már jelen vannak. Elnök úr, parlamenti hölgy, képviselő hölgyek és urak! Kezdetben volt az Európai Gazdasági Közösség, az ennek alapító atyái ezt megejtették, most megértették, most az LKC országoknak ugyanígy kell tenni, különösen Haitinek. Az önök együttműködése támogat minket a nagy infrastruktúrális munkálatokban. A hármas számú országút, amelynek nagy szakaszát adták át a közelmúltban Pibax biztos jelenlétében, egy sokat mondó jel. Ez a közút lehetővé teszi majd, és már most lehetővé teszi az önkormányzatok gazdaságának lendülettel való megtöltését. A nyersanyag átalakítási üzemek a határainkon, a vámok és más területek szintén a gazdasági fejlődés irányába mozdulnak el. Nos, ezért is van az, hogy már mandátumom kezdete óta ezen és más paradigmákra támaszkodtam, gyakran merítettem az önök bölcsességéből, elképzeléseiből és az önök ősi civilizációjából, strasburgi elképzelésekből és az önök parlamentjének demokratikus eszméjéből. Nos, ezen gondolatok jegyében kísérjenek el minket, és ezen elképzelések nevében fogadtak ma, ma engem itt, nagyon nagy barátsággal, ezért köszönetet mondok. Köszönöm szépen, államelnök úr. Köszönjük a szavait. Azt is köszönjük önnek, hogy az Európai Unió alapító atyáit és anyáit megemlítette. Ez mindannyiunk számára egy ösztönző, hogy nem csak számunkra, hanem a világ más része számára is milyen fontos ez. Köszönöm önöknek, hölgyeim és uraim, a figyelmüket és sok sikert kívánok a további munkához. Köszönöm.